többiek, akik itt felszólaltak. Én azt gondolom, hogy a mostani fegyveres konfliktus minél hamarabb be kellene fejezni. Köszönöm. Köszönjük, ezzel akkor tényleg lezártuk ezt a vitát. Holnap lesz a szavazás fél 12-től kezdődően. Gyorsan rá is térnénk akkor a napi rendünk következő pontjára. Ez a kinézen jelentés EU közép vonatkozó stratégiája. Nézen asszony bemutathatja a jelentését. Köszönöm, elnök asszony. Négy év óta, mióta a közép-ázsia stratégiai alkalmazás alatt áll, sok minden történt. Folyamatos párbeszéd folyik a, az emberi jogokról. Hét prioritásos területe van az Európai Uniónak az arab forradalom ö, kontextusában és ö, az Af- Afganisztánból való kivonulás ö, kontextusában és a 2010 júniusi kirgizisztáni tragikus események következtében újra kell értékelnünk alapjaiban kötelezettségvállalásunkat, a stratégiánkat. 2012-re tervezi a külügyi szolgálat a stratégia újra értékelését, és néhány alapvető ajánlást szeretnénk megfogalmazni. Ezeket a programokat nem tartjuk ö, ö, hatékonynak, amely hozzájárulna a régió fejlődéséhez. Nincs ö, megfelelő láthatóság, a pénzügyi eszközök ö, szerények, és ezeket is fenyegetés ö, éri nem ö, tudunk ö, e, megfelelőképpen és nyíltan beszélni a független médiákkal, a ö, nem kormányzati szervezetekkel. Általában a kormányzatot képviselő szervezetek kapják meg a támogatást. E megállapítások tükrében a parlament megállapította, hogy új megközelítésre van szükség, amely az emberi biztonságon és a regionális együttműködésen alakul. Minden tervünknek, kezdeményezésünknek az emberi jogok, a jogállam, a demokrácia előmozdításáért kell dolgoznia. E, mindeddig az Európai Unió túlságosan fontosnak tartotta a rendszerek stabilitását a katonai jelenlét és egyéb okok miatt. Ez a stabilitás azonban rövid távú. Az arab forradalom is ezt megmutatja. Nem szabad megismételni a tévedéseinket, és hasonló változás következhet be ebben a régióban is. Kazasztában, Kazasztánban több mint hat hónapja ö, sztrájkolnak az olajszektor ö, ö, dolgozói ö, könyörtelen elnyomás ellenére. Január 15-én 10 óta betiltják a politikai pártokat. Van-e merszünk megmondani a kazah hatóságoknak, hogy levonjuk a következtetéseket a tárgyalások során a, jövőbeli partnerség és együttműködési megállapításokra tekintetében. A Human Rights Watch tegnap hihetetlen kegyetlenségről és kínzásokról számolt be üzbék börtön, börtönökben, Taskentben emberi jogvédőket tartóztattak le örülünk annak, hogy e-, Ashton asszony elmondta, hogy a jövőben az emberi jogok fogják jelenteni minden további külügyi tevékenységünk alapját. A közép-ázsiai politikánkat, és ennek fényében kell újraértékelnünk. Nagyon büszke vagyok a, a, arra, hogy ez a parlament a feltételhez kötöttséget ö, ö, határozta meg új ö, megközelítésünk központi magjaként. És a civil társadalommal és a független médiákkal kívánunk szorosabb kapcsolatokat kiépíteni és megmutatni, hogy az emberi jogok megsértését nem fogjuk eltörni. Ezek a kihívások, amelyek ezen, ezen államok előtt állnak, az etnikai konfliktusok, a vízgazdálkodás, a biztonsági problémák, a kábítószerkereskedelem, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, mindez közvetlenül érinti Közép-Ázsia biztonságát, de Európa biztonságát is. Ezért azt javasoljuk az Európai Uniónak, hogy a mediátor ö, szerepe, ö, a mediátor, ö, hogy egy mediátor könnyítse meg a párbeszédet, egy adhok alapon a parlament delegációja az öt kérdéses államnak ajánlja fel tapasztalatát és segítségét. Köszönöm szépen. Most pedig a ö, spontán hozzászólások keretében öten kértek szót, Kelly úrral kezdjük. Nagyon röviden. Tetszik nekem ez a jelentés. Úgy gondolom, hogy nagyon sok és jelentős tartalommal rendelkezik, mint az európai stratégiát, illetően, mint pedig ugye az öt ország fényében. Föl kell ismernünk, hogy a 2007-es stratégiai óta az Európai Unió nagyon nagy előrelépést tett Közép-Ázsiában, ennek folytatódnia kell, Segítenünk kell ezen országok állampolgárainak életét, a jogállamiság kialakítását, az emberi jogok megerősödését, a közlekedés, az energia, a hálózat megerősítés, stb. Nagyon fontos ez tehát, és ezen kívül Közép-Ázsia stratégiai szempontból jelentős, köz, szoros kapcsolatot kell kialakítani ezzel a területtel, és különösen nagy hangsúlyt tennék a rendszeres csúcstalálkozók, EU közép-ázsia csúcstalálkozók kialakítására, megrendezésére, hiszen ez további ö, lépéseket mutatna és illetve segítene. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Tikao asszony következik. Köszönöm szépen. Közép-Ázsia energiabiztonsága a közép érdeke és az Európai Unió érdeke is az ökológiai, energetikai fenntarthatóság szolgálatában. Fontos megfelelő kapcsolatot fenntartani a kaukázusi térséggel. Azerbajdzsán, Turkmenisztán az egész világon a legjelentősebb olaj készletek birtokosa a gázszállítást ezek az országok biztosíthatják az Európai Unió felé, és ez hozzájárul az Európai Unió energiabiztosságához. Három és fél milliárd ember használja a gázt a gazdag országokban. Mindez hozzájárul a, ezen országokban a gazdaság növekedéséhez és a szegénység csökkentéséhez. Az kitermelő ö, iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés ennek az átláthatóságát növelheti. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök asszony! Sajnos nagyon sok tény azt bizonyítja, hogy az emberi jogokat továbbra is lámbal tiporják Kazasztánban. Tudom, hogy miről beszélek, Október 26-án Kazasztánban letartóztattak egy fotóst Kazasztánban, és az újságírókat is akadályozzák a munkák, munkájuk elvégzésében pedig 2007 óta megpróbálnak információt szolgáltatni arról, hogy mi történik ezen, ebben az országban, és ez természetesen érdekli az állampolgárokat. Amikor amikor az újságírókat megtámadják, akkor a laptopjaikat elkobozzák, illetve minden olyan anyagot, amely rámutatna a, a hatóságok részvételére és azt szeretném a bizottságtól, hogy szólítsa föl e, ezen országokat arra, hogy a szólásszabadságot biztosítsák. Támogatom azt, hogy kerekasztal beszélgetésekre kerüljön sor a kazak hatóságokkal, az olajtársaságok képviselőivel, illetve a munkavállalókkal, és így a 2011 májusában kezdődő sztrájkra valamilyen megoldást találjanak. Köszönöm. Boris úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést. A közép-ázsiai delegáció tagja vagyok, és örömmel elfogadom a stratégia alapelveit, azonban a emberi jogok területén válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy valóban olyan globális szereplő kívánunk-e lenni, aki az emberi jogokat és szabadságokat előre mozdítja, hogyha igen, akkor az ensz kell együttműködnünk, hiszen így hatékonyabbak lehetünk. Második megjegyzésem, ami a gazdaságot illeti, az energiaágazatot, a Nabucco ö, gázvezetéket, késedelmes vagyunk, hiszen a kínaiaknak megvan a saját gázvezetékük, és előrébb járnak. Azt hiszem, hogy aktívabban kellene fellépnünk ezen a területen, hiszen segíthetünk ezeknek az országoknak, ugye különböző demokráciai háttérrel rendelkeznek, és a mi tapasztalatunk nagy érték lehet számukra, mind a gazdaság, mind pedig az emberi jogok területén fontos szerepet kell vállalnunk, így, lehetek hat, így lehetünk hatékonyak. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. E, treba si uvedomiť, že v tomto... Köszönöm szépen. El kell ismernünk, hogy ezen a területen Oroszország befolyása óriási. És megvan a hagyománya is az orosz típusú kormányzásnak. Mit jelent ez? Hogyha ennek a régiónak segíteni kívánunk, akkor ott kell maradnunk, és a befolyásunkat érvényesítenünk kell. Hiszen eh, ha nem így teszünk, akkor feladjuk ezt az egész területet az olyan országokra, mint Oroszország és Kína. És eh, az országokban élőknek nincs más alternatívájuk, nincsen víziójuk arra, hogy egy jobb társadalomban éljenek. Úgyhogy ki kell tartanunk ezen a területen, és kombinálnunk kell a gazdasági együttműködést az emberi jogok támogatásával. Ezekben az országokban a kormányok, amennyiben hisznek a mi projektjeinkben, és jobb lesz az életminőség ezen projektek által, akkor az emberi jogokat is inkább tiszteletben tartják. Hogyha a projektjeink is megtalálják a célszemélyüket, akkor elindul a társadalmi szerkezetnek az átváltozása. Én úgy gondolom, hogy ezt kombinált módon el is tudjuk érteni, érni, és így azonnali sikert fogunk elkönyvelni. Köszönöm szépen, biztos úr. President. Uh, Elnök asszony, tisztelt képviselő urak, hölgyek! Üdvözlöm az Európai Parlament állásfoglalás tervezetét az EU közép vonatkozó stratégiája tekintetében. Undertaken over the coming year. Nagyon időszerű ez a hozzájárulás, hiszen Közép-Ázsia egyre nagyobb fontosságú terület, Afganisztánnal határos és biztonsági veszélyek merülnek föl, terrorizmus, kábítószerkereskedelem és így tovább. Nagyon súlyos a szegénység ezen országokban, illetve nem megfelelő, nem teljes a politikai és gazdasági reform, és ez tovább súlyosbítja a kihívásokat mind ezen országok számára, mind pedig a regionális együttműködés és stabilitás számára. Ugyanakkor ez a régió erőforrásokban gazdag, és megvan a lehetősége, hogy az energiaexport útvonalakat diversifikálja, és így az energiabiztonságot előre mozdítsa az Európai Unióban. Ezért meg kell erősíteni, nekik is érdekük, hogy megerősítsék az EU-val való kapcsolatokat. Az Európai Tanács 2007-ben elfogadta a közép-ázsiai stratégiát, és azóta bizony elég rövid idő alatt és korlátozott forrásokkal megerősítette szerepét Közép-Ázsiában. Együtt működik az EBSZ-el, illetve az ensz és a tavalyi válságot megpróbálta legyőzni, és ez mind nagyon jó példát statuál a kötelezettségvállalásunkra. Ez a stratégia más fejleményeket is fel tud mutatni. Magas szintű politikai dialógus alakult ki az EU és Közép-Ázsia között regionális szinten, külügyi miniszterek szintjén, illetve rendszeres, rendszeres emberi jogi dialógust folytatunk minden, mind az öt országgal. Ami pedig az energia ágazatot illeti, a transzkaszpi gázvezeték kialakításához nagyon közel állunk, tehát egy energiai folyosó létrehozásához. A vízügy területén is párbeszédet folytatunk, és megpróbáljuk a vízgazdálkodási politikát előremozdítani Kelet-Európába, mint ahogy azt Kelet-Európában és a kaukázus területén tesszük, ami pedig az oktatást illeti. Egyre több közép-ázsiai hallgató látogat el az Európai Unióban, és jó pár országban az EU nagyon fontos szerepet vállal ezen a területen. Technikai támogatást is nyújtunk a határigazgatás területén, illetve a kábítószer kereskedelem elleni harc területén. Ezek nagyon fontos nemzetközi programok e- ezen térségben. A nemzetközi pénzügyi szervezetek, az EBRD továbbra is nagyon fontos beruházó, különösen a magánszektorban, illetve a beruházási bank az energiára és a környezetvédelemre összpontosít Közép-Ázsiát illetően. Kirgizisztánban, Tajikisztánban és Üzbegisztánban Európai Uniós delegációk vannak, és remélhetőleg Türkmenisztánban is így lesz majd a közeljövőben. Ez a régió továbbra is nagyon nehéz kihívások előtt áll, nagyon sok a feladatunk még, az emberi jogi helyzet aggodalomra ad okot, ahogyan erre Ávánó asszony is rámutatott. Meg kell néznünk, hogy hogyan léphetünk előre ezen, az, ezen a kényes, de nagyon fontos területen. Nagyon fontos lenne az Európai Unió vizibilitásának emelése, a programokról való tájékoztatás nyújtása, és ebben a delegációk kialakítása nagyon fontos szerepet nyújthat, illetve más nemzetközi adományozókkal való együttműködés létfontosságú, ezt meg kell erősíteni. Tény az, hogy az erőforrásaink korlátozottak, és ezért még fontosabb az, hogy megfelelően összpontosítsuk a támogatást, ugye erre mutatott rá az Európai Parlament is, tehát egy egy-egy szektorra, egy-egy ágazatra összpontosítsunk, például a szegénység enyhítésére. Kirgizisztán többek között az egyik legfontosabb kedvezményezett ezen a területen. A regionális együttműködést kívánjuk előre mozdítani, például a határigazgatás, a vízügy, illetve a kábítószerkereskedelem területén, bilaterális napirendet követünk, és mm, megpróbáljuk őket közelebb hozni az Európai Unióhoz, illetve a reform célkitűzéseiket megvalósítani Kazasztánnal. Megnyitottuk a tárgyalásokat egy megerősített partnerség és együttműködési megállapodásról, amely első ilyen lesz ebben a régióban. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos a szerepe a közép kapcsolatok terén, és üdvözöljük azt, hogy az Európai Parlament ellátogat eh, ezen országokba, illetve a parlamentközi fórumok létrehozását is üdvözöljük, valamint azt az Európai Parlamenti jelentést is, amely nagyon nagy mértékben hozzájárul a közeljövőben esedékes eh, felülvizsgálathoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, biztos úr. És ezzel le is zárjuk ezt a napi rendi pontot. Holnap 11.30-kor szavazunk erről a témáról. Lépjünk tovább.